pedig az eheti üléstervet vizsgáljuk meg. A 149-es házszabály alapján az elnökök értekezlete elfogadtam a végleges napirendtervezetet, ezt mindenki megkapta. Mára nem nyújtottak be módosítás iránti kérelmet. Szerda délutánra ugyanakkor a következőről nyújtottak be javaslatot. Lunacek asszony jelentése Koszovó stabilizációs és társulási megállapodásáról, és a főképviselő asszony ISIS általi um, tömeggyilkosságokról szóló nyilatkozata ebben a sorrendben kerül a napirendre, tehát először Koszovó, azután az IS által végrehajtott tömeges gyilkosságok, és mindez a napirend szerint zajlik, tehát ellenzi ezt valaki, úgy látom, hogy nem, akkor ezt elfogadtuk. Ezzel a munka tervünket elfogadtuk. Tessék, Lambert úr, parancsoljon. Ah, elnök úr szeretnék egy hozzászólást tenni. múlt héten beszéltünk dánia kérdéséről a bizottság most is képviselteti magát. ez a helyzet rendkvül nyugtalanító ugyanis ebben az országban jelenleg is intézkedéseket foganatosítanak és ezek az intézkedések egyes tagjaink szerint elnézést, ezzel nem tudok mit kezdeni. Várjon egy picit, Lambert úr, kérem. You want me to carry on in English no, or what? Parler en français parce qu'autrement on ne franciául kellene beszélni, hogy láthassuk, hogy működik a fordítás. megkérhetnénk az angol tolmácsokat, hogy angolról rendes angolra fordítsanak inkább, de úgy tűnik, hogy most már működik, folytatom. Tehát a dániai helyzet azért nyugtalanító, mert olyan intézkedéseket hoznak jelenleg, január 26-án fogadnak el ezeket végleges formában, és közülünk egyesek úgy gondolják, hogy ez az unió értékeivel ellentétes lenne. Azért, hogy erről beszélni tudjunk, elnök úr, egy eljárást találtunk ki. A Libes szakbizottság ma este eh, meghallgatná a Dán kormány egy képviselőjét, és ezután, a találkozó után a Libe szakbizottság koordinátorai összeülnének, és eh, eldöntenénk, hogy szükség van-e a plenáris ülésen eh, lefolytatott vitára. Még nem tudjuk, hogy a LIBE szakbizottság meg fogja hallgatni a, a Dán kormány képviselőit, vagy hogy ma este kerül-e erre sor. De mindenképpen előfordult az, hogy a koordinátorok már nem tudnak a mai nap során összeülni, tehát elnök úr, én csak azt szeretném, hogy a plenárison tervezzünk be egy erről szóló vitát, ugyanis még mindig nem tudjuk, hogy a LIBE szakbizottság a maga nagy bölcsességében eldönti-e ezt a kérdést, és meghallgatja-e a Dán kormányképviselőjét. Tehát lehet, hogy a parlament egyébként is vitázna erről a kérdésről, a február 1-én kezdődő ülésszakon, de ott a Dán kormány már nem fogja magát képviseltetni. És bár én teljes mértékben megértem, hogy az Európai Bizottság csak már a tagállamok által elfogadott jogszabályokkal kapcsolatban alkothat véleményt, de úgy gondolom, hogy itt most figyelmeztető szerepet is betölthetne a bizottság. Ezért lenne jó, hogyha itt a parlamentben az előtt tudnánk vitázni, hogy a Dán parlament döntést hozna, nem pedig utána. Tehát a Libe szakbizottságban ezért szerveztük meg ezt a vitát, és úgy gondolom, hogy a plenáris ülésen is lefoglalhatnánk egy időpontot erre a vitára, és hogyha megtörténik az a szerencsés eset, hogy a LIBE szakbizottság és a koordinátorok ülése is jól működik. Köszönjük, Lambert úr, azt hiszem, hogy világos, amit mondott, érthető és világos. Lambert úr. Ma hallottam arról, hogy a LIBE szakbizottság ma este mégsem vitatja meg ezt a kérdést, erre fel. Kértem a LIBE szakbizottság elnökét, hogy holnap tartsák meg a Libe szakbizottság ülését. Hajlandó vagyok a holnapi nap során bármikor egy rendkívüli engedélyt biztosítani ehhez azért, hogy holnap este már közölhetjük a szakbizottság döntését, és ilyen módon elegendő idő lesz arra, hogy szerdára vagy csütörtökre napirendre tűzzük ezt a kérdést. A Mm, szakbizottság napirendje nagyon tele van ma, de az elnökök értekezletének döntése alapján Morales urat arra kértem, hogy holnap legalábbis a koordinátorok ülését hívja össze. ha pontosíthatnám egy kicsit, tehát vagy csak a koordinátorok, vagy pedig a teljes szakbizottság fog összeülni, ők hallgatják meg a tánkormány képviselőjét. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass die sich ohne einen Vertreter azt hiszem, hogy a Dán a kormány jelenléte nélkül sem értelme nincs az ülésnek, miről vitázzanak különben. Lehetőségem volt ma egyeberent arra, hogy a Dán miniszterelnökkel ma telefonozzak, vagy telefonáljak, és kérjem őt, hogy egy képviselőjét küldje el ide Strasbourgba. Weber úr, parancsoljon. Elnök úr, először is szeretném én is támogatni ezt a javaslatot, ezt az ügyrendi javaslatot, nevezetesen, hogy a LIBE kollégák először is ők vizsgálják meg ezt a kérdést, és minden olyan törvénykezési terület, ami tagállami kompetencia, ha minden egyes esetben így járunk el, akkor ezzel gyakorlatilag kárt okoznánk, hiszen a Dán parlament is demokratikusan megválasztott, és az ő szavazatukat tiszteletben kell tartani, hogyha a dánokat nem tartjuk tiszteletben, ez komoly kárt okoz. A menekült ügyben ők teljes joggal dönthetnek, és ha erről az Európai Parlament aztán vitatkozni akar, én úgy ítélem meg a frakció nevében, hogy ez nem egy sürgősségi ügy. Cimmer asszony, elnök úr, én is támogatom az iménti javaslatot, és abban indul ki, hogy holnap majd tájékoztatást kapunk, és Weber úrnak csak annyit mondanék, hogy itt nem egy precedenst kívánunk teremteni a normál jogszabályalkotás arról szól, hogy az Európai Uniós szabályokat is tiszteletben tartsák, és ez vonatkozik a menekült ügyre, ami nem lehet senki, nem sajátíthatja ki senki. Elnök, Azt hiszem, hogy egyetértünk, tehát még egyszer ma este Morales úrral felveszem a kapcsolatot, és megkérem, hogy holnap szervezzen meg egy ilyen megbeszélést. Van-e még további hozzászólás a napirendet illetően, amennyiben nincs? Marias úr a napirendhez kíván szólni, vagy később. Jó, rendben. Nos, akkor térjünk át az első napirendi pontunkra, a Werner Langen féle jelentés az éves uniós versenypolitikáról. Wer übernimmt jetzt?